Welcome everybody. Mindenkit üdvözlök, svédül fog beszélni az első percekben, utána szavazás lesz, és áttérek angolra. Mindenkit üdvözlök a szakbizottság ülésén. Kezdjük rögtön az első ponttal. koordinátorok ülése. Ö, azt hiszem, hogy ezt a pontot letudtuk, megoldottuk angolul. Nyugodtan mondják el, amit gondolnak, de nem ebbe a terembe. Második pont, napi rend elfogadása, nem kaptam módosítási javaslatot. Úgy tekinthetjük el, hogy a napi rendet elfogadtuk, igen, rendbe, akkor harmadik pont, az elnök közleményei. Mint talán tudják, Vertman asszony az, az ALDE ö, frakciót elhagyta. Ö, új kollégát, Kriszt, Morvai Krisztinát üdvözöljük. Üdvözlöm. Májsza asszony az Alléból, ő helyette más jött. Ö, együttesülést tartunk a jogi szakbizottsággal október 9-én. A teremben a zülés az együttesülés programja megtalálható. Negyedik pont az elnök közleményei a koordinátok arány ajánlásairól. Ezeket az ajánlásokat kiosztották. Senkinek nem volt elnevetése, úgy tekintjük, hogy elfogadták, és a jegyzőkönyvbe szerepelnek. Ami a következő a az előző ülés jegyzőkönyvek elfogadása. Szeptember 15-i ülésről van szó. Ha ez megtörtént, akkor következhet a szavazás. Okay, then we start to vote. Nos, akkor kezdjük el a szavazást. Kezdjük. Horizont 2020 kutatási innovációs keretprogram létrehozása. Az előadó kére szót. Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki módosítókat nyújtott be ehhez a jelentéshez. A filozófia a ö, módosítások ö, mögött az, ö, hogy a gender kérdés jelen kell legyen a Horizont 2020-ban, mint prioritás, valamint ö, ki kell térni a társadalom ö, változásaira és az emberi erőforrásokra. A ö, gender kell, hogy tükröződjék a finanszírozásba is. A férfi és női kutatók egyenlő esélyben a kutatási lehetőségeket illetőleg, valamint a szakmai előrelépésben. Sok minden vár még ránk tennőként, hogy segítsünk. Köszönöm mindenkinek a segítségét, és pozitív szavazásra számítok. Köszönöm szépen. Akkor el is kezdhetjük a szavazást. Nagyon jó, hogy mindenki szavazni akar már a 30-as módosító mellett, kérem tegyék fel a kezüket, ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as részenkéti első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás azt ellenőriznünk kell. A második részt megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas as módosító mellettem, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell, megnyitom a nyolcasról a szavazást. Lezárom. Húha! Elfogadva, ha jól látom. Elnézést kérek. 34-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni a 35-öst, megnyitom a szavazást a 35-ösről. Lezárom. Elfogadva. 36-os mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellett, ellen, tartózkodás Ellenőrizzük 39-est, megnyitom 39 esre a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 40-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Első kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy 43, stb. oka fogyott, 44-esre térünk rá, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es szóbeli módosítóval. Van-e valakinek ellenvetése? A szóbeli módosító ellen nincsen. 50-esre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellett ellene tartózkodás nem volt teljesen világos, inkább ellenőrizzük, tehát 53-asról megnyitom a szavazást. Megnyitom, lezárom, elfogadva. Így teljesen világos, de nem így nézett ki. Kérem, úgy tegyék fel a kezüket, hogy lássam. Ha nem szavaznak, nem látom. 54-es mellett 54-es. 54-es. Mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 54-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os részenkénti szavazás, az első részről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 60-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 61-es mellett ellen tartózkodik elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellett ellen tartózkodás ezt ellenőrizni kell. 64-esről megnyitom a szavazást. Ez lehetetlen. Sok kezet láttam a nemnél fent. Rendben. Akkor lássuk a 65-ös módosított mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66 és 67 ugyanaz, együtt szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 69-70 ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 73-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 74-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 75-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 76-os és 77-es ugyanaz mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 és 79 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80 és 81 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 83 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 84 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 87-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 88-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 90-es mellett elnézés, ugyanaz, azonos a 89-es, 90 akkor lássuk a 91-est, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 93 mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 95-ös mellett, ellen Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell. 95-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazatom múlott. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 okafogyott, 98-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 99 mellett ellene elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 106-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 107-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt mm, ellenőrizni kell 107-es, tehát megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109 as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 114-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 116, 117 azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 125 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést. Ö, hogy mondja? Sajnos nincs a mikrofon. No, it's, oh, it's someone want us, Then we can't do that. Nézzük.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 Elfogadtuk. 25-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most az egész ellásfoglalásról géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyértelműen. Köszönöm és gratulálok. Most rátérünk a hetes napi rendi pontra. A jogok és polgárság program létrehozása 2014 és 20 között. Kíván-e az előadó megszólalni? Parancsoljon, az asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget. Röviden meg szeretném köszönni a módosítókat a kollégáknak, és a többi előadónak is meg szeretném köszönni a segítségnyújtást, illetve a kompromisszum készséget. Több koherencia lesz most így a jelentésben. A legtöbb módosító ugyanabba az irányba mutat, vagyis azt szeretnénk többségileg, hogy ez a program egyre bizonyosabb lábokon álljon, széles ö, körű támogatottságot élvezzen, integrált legyen, és a nők elleni erőszak témája és a fiatalok gyerekek elleni erőszak témája is belekerüljön az állásfoglalásba. Pontosabban az, hogy ezen a területen nem, hogy csökkenteni nem szabad a költségvetést, hanem több pénzt szánunk rá. Köszönjük. Akkor ezt vettük. Az én ö, anyagomban a hatodik oldalon, a hatodik preambulú bekezdésre vonatkozó hármas módosítóval kezdődik a szavazás, és ez egyből ö, azt mondja, hogy okafogyottá válik, ha a 25-est elfogadjuk, de ez téves. A 25-essel ez egybe hangolható. Tehát ezt a hibát szerettem volna jó előre szóvá tenni. Elkezdjük a szavazást. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 52-es így okafogyott. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 55, 54, 56-os kiesik, az 57-est visszamondták, 58-as jön, tehát kitámogatja ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nézzük meg gépelést. Megnyitom a szavazást az 58-asról. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk 23-0 arányban. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk így akkor egy csomó kiesik. A hármas kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint kiesik egy csomó módosító, 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás. A 71-est azt hiszem ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as elnézést, most a 82-esen előbb, 82-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Így egy csomó módosító kiesik. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös visszavonták, 96-osról részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a 98-asról kell szavazni, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99-esről is kell szavazni. 99-es mellette, ellene, hatózkodás, elutasítottuk. 100-as. 99-est ellenőrizni kérték egyesek, úgyhogy a 99-esről megnyitom a szavazást. Géppel szavazunk, lezárom. Elutasítottuk. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette. A 101-es az egy szóbeli módosító, van-e bárkinek ellenvetése, hogy ezt megvizsgáljuk? Nem. Ezt be kell mutatni. Kostászany, bemutatja ezt a szóbeli módosítót? Igen, köszönöm. Csildesz módosítója arra vonatkozik, hogy egy éves jelentést kérünk két cikkel kapcsolatban módosító javaslatunkban arra törekszünk, hogy név szerint ne csak erre a két szikre vonatkozóan, hanem mindenre vonatkozóan terjesszük ezt ki, tehát a nem csak kifejezés a legfontosabb itt elnök. Van-e bárkinek ellenvetése? Akkor szavazhatunk a 101-esről? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Legalábbis így lettem. Ellenőrizzük a 103-ast. Megnyitom a 103-asról a szavazást. és lezárom a szavazást. Lezárnám, ha mindenki szavazott volna. Most már lezárom. Elfogadtuk. A 104-es kitámogatja ellene tartózkodás. Elfogadtuk, nem? Nem emeli föl mindenki a kezét, és nem látom. Ha valakinek számít a szaladás eredménye, akkor az emelje meg jól a kezét. Nehéz, nehéz látni. A 104-est is akkor ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hármat láttam felemelni, kettőt nem. És ez 27 szavazatnak felelne meg? Hát nem látszott. Nem akarok vitatkozni, de 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és így akkor a 21-esről nem kell szavazni, 23-as részenként szavazzuk meg, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, megnyitom a képes szavazást ugyanerről, mert nem volt egyértelmű. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Így a kettes módosítóról nem szavazunk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene. Ja, erről nem kell szavazni. Ezt mondtam már, mondtam, hogy erről szavaznunk kell, az elején ezt jelentettem be. Még egyszer, Hármas mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Stella asszony, legyen szíves. A 26-osról nem szavazunk, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 29-esre. Nem szavaznak, kollégák. Így nem lehet eldönteni. Megnyitom a szavazást. 29-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Szóbeli módosítót ellenzi valaki? Nem? Akkor szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy másik szóbeli ellenzi valaki? Nem? Akkor szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk így egy csomó módosító kiesik, 35-ösről kell csak szavaznunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 35-ösről. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész, vitatják. Akkor az első részt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 37-esről így nem kell szavazni. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És mivel ez megegyezik a 39-essel, ez a 40-esről fogunk szavazni mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 41-es részenként szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 42-es mellette, visszavonták elnézést. 43-asról nem kell szavazni, 6-os jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 29-es és 50-es megegyeznek mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. A 8-as kiesik, így a 19-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most az egészről szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, köszönöm az előadónak. Nyolcas pont következik. A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter, a 2012-es prioritások végrehajtása. Előadó? Nem? Jó. Akkor megkezdjük a szavazást. 8-as. Mellette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 Megnézzük a 13-ast. Megnyitom a szavazást. 13-as módosító. Lezárom. Elfogadva. 14 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 17, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás Megnézzük 18-ast tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutas, elfogadva. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 22 mellette. Megnézzük a 21-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 22 mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük a 30-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük 32 es Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hatos hazugrunk tovább mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most az egész anyagról szavazzunk, az egész állásfoglalásra elektronikusan megnyitom. zárom. Elfogadva. Gratulálunk. Köszönjük. Kilences pont. A 2014 és 20-as évek közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának Kedvező követelét elősegítő időközi jelentés. Előadó nem? Jó, kezdjük a szavazást. Kettes módosítóval kezdjük. Mellette? Ellenem. Tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette. ellene, Tartózkodás elfogadva. Négyes. Mellette, ellene, négyes tehát mellette, ellene tartózkodás. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Igen. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Hatos. Módosító mellette. Ellenem tartózkodik, elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Tízes mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Tizenegy mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most szavazunk az egész állásfoglalásról. Elektronikusan megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Köszönjük. Tízes pont. A vállalatok, valamint kis- és középvállalkozások versenyképességét elősegítő program. Előadó? Tessék. Milyen a Kudakis asszony. Köszönöm. Az egyes kompromisszummal kapcsolatban van egy szóbeli módosító, ez inkább technikai jellegű módosító, meg kellett változtatnunk a szavazást a flexible training, rugalmas képzés helyett, mivel a program ugye nem végez képzést, hanem inkább azt írtuk, hogy képzéssel kapcsolatos iránymutatás, tehát elősegíti a képzést, de nem ad maga képzést. Ennyi. Elnök, köszönöm. Megkezdjük a szavazást. 35-ös módosító, igen. Ellene tartózkodik, elutasítva 36 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 8-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 38 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 37 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 39-es így kiesik. 40-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 41 mellette ellenem tartózkodás elutasítva 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva 9 esre nem szavazunk, vagy igen, most szavazunk, igen, nem tartózkodás elfogadva 43, igen, nem tartózkodás elfogadva 44 igen, nem tartózkodás elutasítva 45 igen, nem tartózkodás elutasít, elfogadva 46 igen, nem tartózkodás elutasítva 10 igen, nem tartózkodás megnézzük elektronikusan a tízest, megnyitom Lezárom. Elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 56-os így fogyottá válik, 57-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás. Megnézzük. 58-as. Tessék. Levárom. Elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg a 14-es. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 60-as kiesik tehát. Egyes. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük akkor a 17 es Megnyitom az adást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös kiesik, 16-os következik. Akkor kettes következik most mellettem, ellene tartózkodik, elfogadva. 18 mellettem, ellenem tartózkodás, elfogadva. 19 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 20-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 3-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva 5 mellette ellenem tartózkodás Elfogadom. 6 igen, nem tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum, és ez, ez egy módos, ora, szóval szóbeli módosító, is valaki ellenzi ezt nem, akkor megszavazunk erről mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Most az egész szállásfoglalásról szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk. Köszönöm. Uh, we don't going on to the next. Akkor lássuk a következőt. Uh, 11-es Kreatív Európa program. Két szóbeli módosító van. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ellenvetésük a szóbeli módosítóval, szóval nem. Akkor blogban lehetünk, blogban szavazhatunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Igen. Tessék, elnézést kérek. Csak annyit szeretnék mondani. A ö, kulturális szakbizottság véleményezőjeként, ö, hogy egyet értek a ö, szöveg betűjével és szellemével. De szeretném megnyugtatni önöket, a magam szövegében én is egy kihegyezett pontot fogalmaztam meg arra, hogy a ö, művésznőket ö, figyelembe kell venni. Akkor a 12-es következik, Európai Unió emberi jogi stratégiának felvizsgálata részenkénti szavazást kértek. Az első módosítóval kezdjük. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor következik a 13-as bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásával kapcsolatos határozatok. A jelentésevő kíván szót, akkor szavazhatunk. A helyettessel kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítva. De ellenőrizzük ötös Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen a szavazást, most pedig folytatjuk Következő napi rendi pont, nők az igazgató tanácsa, vagy svédre térek át. Oké, då fortsätter vi eh, sammanträdet. Rendben, akkor folytatjuk az ülést. A következő pont tehát a nők az igazgató tanácsokban. Ezt a kérdést már sokat vitattuk. A hírekben is gyakran szerepel, és jó lenne erről vitat folytatni. Először is Kratze asszonynak szeretnék szót adni. A jelentés az alapja ennek a vita javaslatnak. Kraca asszony kap szót tehát. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο από... Igen, több mint egy éve szavaztuk meg a szakbizottságunk jelentését a nők támogatásáról abban, hogy igazgatásban és más felső szintű tanácsokban legyenek jelen. Ez után egy évvel születik ez az új javaslat. Ennek még nem tudjuk a kimenetelét, de az tény, hogy kötelező kvótát akar felállítani a nagyvállalatok igazgató tanácsaiban. Úgy gondoljuk, hogy ez jó eredmény, ami a parlament kezdeményezés. Nyílt vita, nyilvános vita folyik emellett. Egyes tagállamok szeretnék, hogy befolyásolják a bizottság összetételét. Szerintem ez nem jó. A vita kell oda elvezessen, hogy milyen eredménye legyen. Más az európai szint, és más a nemzeti szint. Természetesen a kormányok szerepe ebben más. Ezt a lényegtől függetlenül mondom az Európai Parlamentnek rossz érzés, hogy megpróbálják a alkotásba beleszólni. Nos, ami az eljárást illeti, az eredmény jó. Ezt szeretném újból elismételni. Pozitívan ö, értékeljük a bizottság javaslatát. Amikor ez megérkezik, akkor benyújthatunk módosítókat, és megvitathatjuk. De jelenleg az egész hangulat, hogy van egy kisebbségi blokk, amely blokkolja a bizottsági kezdeményezést. Ez azt jelenti, hogy muszáj reagálnunk, kell emlékeztetnünk arra, hogy európai érdeket kell követünk, európai eljárást. Ne felejtsük el. És ezt a bizottság tagjainak eh, az emlékezetébe kell ö, eh, vésni, és egyes országokéba. Negatív hangulat alatt alakult ki Szerintem elfogadhatatlan a jelenlegi Reding asszony bejelentette, hogy ezt a kezdeményezést a válság ellenére is megteszi. Európában nem lehet fejlődés, nem lehet versenyképes, gazdaságilag nem nőhet, nem lehet kohézió. A fiatalok problémáit nem tudjuk megoldani. Azon fiatalok, akiknek plusz probléma a munkanélküliség, nem fejlődhetnek a vállalatok, nem tudnak versenyképessé válni és új munkaalkalmakat teremteni. Nos, ebben a helyzetben nagyon oda kell figyelni azokra a kérésekre, amelyek pénzbe kerülnek tanulmányok készültek Európában, az USA-ban, fejlett országokban, kutatóintézetekben, hogy hogyan lehetne aktivizálni a humán erőforrásokat, a tehetségeseknek a részvételét az eljárásban. Nagyobb életerőt szeretnénk adni a vállalatoknak Az ideológiai keretekből ki kell lépni, el kell hagynunk a hagyományos mentalitást, a társadalom és a gazdaság érdekeit szolgáljuk. Világos jelzést kell küldenünk, mielőtt a törvényalkotási javaslat megszületne, mert ha nem szólunk semmit, akkor talán nem is lesz javaslat. Itt választani kell két út között. Mikor beszélek az emberek, akkor látom, hogy miről van szó. Az első az, hogy komoly problémák vannak, pénzügyi válság van, meg kell menteni az eurót, a negatív hatásokat ellensúlyozni kell az eurózónán belül és kívül. Ezért sokan azt mondják, hogy nem jött el az ideje, Nincs most itt az ideje ennek a kérdésnek a megtárgyalásának. Én pedig éppen ellentétesen úgy gondolom, hogy fel kell emelnünk a hangunkat. Azt kell mondjuk, hogy mi nem egydimenziós Európát szeretnénk. Nem csak pénzügyi válság van, hanem sok más kérdés is. Ezeket ö, napi gyakorlatként meg kell vizsgálni. Ö, hogyha a válság a prioritás, akkor igenis nézzük meg, hogy segíti-e a nők jelenléte az igazgatónácsokban a gazdaságot. A válaszom igen. Tehát ne legyünk statisztikusak, lépjünk. Köszönöm szépen. Kornelszen asszony kap most szót, mint a téma szakértője és Kraca asszonynak is köszönöm a bevezetőt. Olvastuk a tervezetet, amely kiszivárgott, bár még nem hivatalos. Örülök, hogy valamit végre leírtunk, valami konkrétat, még hogyha ezt nem is mutattuk be hivatalosan. És Reding asszonytól kell most kicsikarnunk a támogatást és megkérünk, hogy ahol csak lehet, ezt hangoztassa, vigye tovább. Egyetértek Kraca asszonyal abban, hogy a demokratikus eljárás akadályozása gyakorlatilag minket sért, és egyes konkrét országokat is sért. Hogy ezt még mindig nem nyitották meg, ezt a vitát erről, ez sértő, pedig végül előbb-utóbb úgy is mondhatják majd, hogy ezt nem akarjuk, attól még az eljárást engedélyezni kellene, és nem kéne gátolni. De mivel ezt még ugye hivatalosan nem tárgyalták meg, nyilvánvalóan kínos nekik, hogy nyilvános vitát kezdjenek erről, ezért nem teszik ezt. Ezért én a bizottság elnökét, a bizottság egészét arra kérem, hogy közösen írjunk egy levelet Reding asszonynak, és ha nem tudja ezt mindenki aláírni jó lelkismerettel, akkor az készeknek egy csoportja szövetsége írja ezt alá elnök. Köszönjük szépen, Thompson asszony kíván szólni, mint koordinátor. Kraca asszonyal egyetértek teljesen. Ezt a parlamentnek kezelnie kell, és közösen kell lépnünk. Mindez a Lisszaboni szerződésből fakad. A tanács nem akarja, hogy a parlament befolyásolja ezt a témát. Ezt már a Dán elnökség alatt is láttuk a Schengeni helyzet kapcsán. A tanács úgy döntött, hogy a parlamentet és a bizottságot figyelembe veszi, legalábbis ezt mondta. Most még rosszabb szinte a helyzet, mint a Dán elnökség alatt, mert konkrétan blokkolják az eljárás elkezdését. Tehát most példát kéne statuálni, mert ha ezt újra, meg újra kénytelenek vagyunk elviselni, ez, ez így nem fog működni. Ebben a parlamentben pártfüggetlenül nyomulnunk kéne a Reding javaslat mellett, és nem hagyni ezt. Elnök, köszönöm szépen. Még egy harmadik koordinátort is meghallgatunk, ennek a kiszúr asszony. Én csak általánosan tudok szólni a javaslatról, ugyanakkor tisztázni szeretném azt, hogy amit barátunk még nem mondott el, az tudható. Redingéktől ki szivárgott egy dokumentum, de nem tudjuk, hogy ő hivatalosan mit gondol. A konzultációs időszak mindenképpen lezárult a jelentésről, vagy azt mondják itt nekem, hogy még zajlik. Nekem már úgy tűnt, hogy lezárták, de mindegy. Ö, akkor beszéljünk a tanácsról. A tanácsa keményen össze kell ütköznünk. ha a tanács választott tisztviselőkből állna, akkor másképp működne. De hát itt a kor, kormányok képviselői. Kereki asszonynál van most a szó. Ne szakítsuk félbe. A tanács a választott kormányokat képviselik. Tehát remélem a ti hazaitokban is választottak a kormányok, tehát végül is választottak ők is. Tehát nem tudom, hogy miért kell minden áron a tanácssal harcolni, miért nem lehet velük együttműködni. Gondolom, hogy az alapvető jogok, jogi kartát mindannyian ismerjük és elismerjük. A 16. cikke kimondja az üzletelés, az üzletalapítás vállalkozás alapítás szabadságát, és a 21-es pedig explicit módon tiltja a diszkriminációt, a nemi diszkriminációt. Tehát ezeket tessenek figyelembe venni, hölgyek. Nagyon sokan jelentkeztek még szóra. Örülnék, hogyha mindenki rövidre fogná a mondandóját. Gabriel asszony kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én két részre osztanám a felszólalásomat. Először szeretném támogatni azt, amit Krácz asszony, a kolléganőnk mondott. Tényleg túl sokat vártunk, míg a vállalatok, kormányok voluntaristák lesznek, nem valamit kell tenni, hogy a nők helyzetét megszilárdítsuk. Erről beszélünk kell. Ellenben szeretném, hogy feltegyünk egy célt. Mi, egy kérdés, mi a célunk? Kit akarunk meggyőzni? Szerintem a meggyőző munkát nem itt a FAM bizottságban kellene ezt végezni, hanem a FAM bizottsággal együtt. Én ö, azt tapasztalom, hogy sokan nincsenek itt. Például Redding biztos asszony, ö, hogy elmondjuk, hogy támogatjuk, és főleg, hogy megvitassuk, milyen konkrét modalitások vezetnek majd az eredményhez. Másrészt szeretném aláhúzni, hogy nincsen konkrét javaslat. Az hiszem, sokkal jobb lenne, hogyha stabilabb bázis alap van, van szöveg, és megfelelő a jelenlét a személyek részéről. Én is szeretném tehát kifejezni személyes szinten a véleményemet. Egyes államok már a reakciójukat eljutatták hozzánk. Ez egy talán bumerang hatás. Több mint egy éve támogatunk egy kezdeményezést, mert soha nem írtak le. Ennek véget kell vetni de pozitív jel is van, jó úton haladunk, hogyha így reagálnak az államok, akkor ö, számíthatunk a polgároknak a ö, támogatásra, és a polgárokat védjük, így ö, fogunk eredményt érni. Így hadd mondjam el, hogy csak úgy tudom elképzelni, hogyha konkrétum van, hogyha van szöveg, hogyha dialógus van, nem csak köztünk, azt hiszem, hogy a FAM szakbizottságban bebizonyítottuk, hogy Redina asszony számíthat a támogatásunkra, dialógusra van szükség. Sajnálom, hogy nem vitázhatunk vele, vagy a kabinetjének egy képviselőjével, akkor hatásosabbak lennénk. Köszönöm szépen. Mrs. Hannibal, please. Hannibal asszony, tessék. Köszönöm, elnök úr. Az a tény, hogy most nincs semmi előttünk, és mégis eszmét serülünk, vitatkozunk, az azért van, mert egyes tagállami kormányok ide tartozik az enyém is, és emiatt szégyellem magam az egy Királyság viselkedése miatt. Ezt ne vegyük be a jegyzőkönyvbe. Ahogy ez most alakul ez a téma, ez azt mutatja, hogy egyes emberek trükköznek. Ezt helyre kéne tenni. Én nagyon támogatólag állok Reding asszony javaslatához, hogy az igazgató tanácsokban Európa szerte és nálunk Egyesült Királyságban. Szörnyű a helyzet, hogy mennyire alacsony a nők aránya, és még csökkenőben van ez az arány. Tehát eljött az ideje annak, és ezzel egyetértek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Reding asszony jól állt neki a témának, konzultációval kezdte ezt, és nem rohant a falnak, és kár, hogy most ez így kisiklott ez a folyamat. Nem szabadna, hogy hagyjuk ezt. Viselkedjünk felelősséggel, mondjuk meg Reding asszonynak, hogy támogatjuk, hívjuk meg őt megint, és és a Nőjogi Bizottság és a Parlament is tartson össze ebben a dologban, hogy a plenárison ne legyen megosztottság sőt egyhangulag egyetlen egy kivételről támogassuk a frakciók, támogassák ezt a javaslatot. Nagyon kiváló klasszikus bizottsági parlamenti együttműködést lehetne most csinálni. Látjuk, hogy a tanácsban egy blokkoló kisebbség kezd kialakulni, és ez már nem demokratikus. Ha a parlamentben gyakorlatilag egyhangúság van, akkor nem lehet ezt megengedni, hogy néhány tagállam mindenki ellenében, ugye 27-ből talán 9 van ilyen, blokkolja a folyamatot. Ez kisebbség, egyharmad. Tehát meg lenne még a kétharmad is a tanácsban. És a parlamentben egyértelműen megvan a többség, úgyhogy néhány kormány tartja föl a folyamatot. Márpedig ez egy diszkrimináció ellenes alapvető kézenfekvő gondolat a nőknek adná meg a jobb képviseletet, tehát nem is lehet érteni, hogy ezt miért blokkolják. Nagyon sok kutatás mutatja, hogy a cégek jobban működnek, hogyha több nő van az igazgató tanácsaikban. Tehát ez botrányos, amit a tanács egyes tagállamai csinálnak, minden lehetséges eszközzel fel kell ellenük lépni. Kinezen asszony. A frakciónk, a zöldek levélben fordult Barózó elnökhöz, hogy támogassuk a bizottság kezdeményezését, hogy mielőbb elinduljon egy jogalkotási folyamat. Úgy gondoljuk, hogy nem kell engedni ennek a botrányos nyomásnak az unió demokratikus döntéshozatali folyamata kell, hogy irányító, vagy irányadó legyen. A nők az igazgató tanácsokban nagyon alacsony számban vannak jelen, szinte nevetségesen alacsony számban. A kompetens nők vagy a nők kompetenciája nem kisebb, mint bárki másé. Vannak, akik azt gondolják, hogy elég számban vannak jelen, hiszen mondjuk 60 például az unió diplomásainak 60%-a nő, tehát világos, nem szabad ennek az elmaradott nyomásnak helyt adni, fontos, hogy előre lépjünk. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Az ALDE is üdvözli Reding biztosasszony javaslatát, és örülünk, hogy végre elindult valami, és hogy már nem e, remény és feltételezés alapján kell dolgoznunk, hanem tényleg jön most valami, elindul valami hivatalos úton. Évek óta zajlik ez a vita a különböző tagállamokban, európai szinten is, és van egy sor tagállam, ahol már elég ambiciózus törvényeket, jogszabályokat vezettek be. Ezek az érintettek körét is jobban kiterjeszték, itt nem csak a nagy tőzsdéjegyzett cégről, kékről beszélünk, és az időbelisége az egésznek, hogy meddig kell megfelelni ezeknek a követelményeknek, azok is ambiciózusabbak, tehát az időkeretek is ambiciózusabbak. Tamsz és Kressze képviselőnök is elmondták már, hogy már ideje, egy ideje zajlik a vita arról, hogy kinek a szava irányadó. Az Európai Parlament már többször felkérte az Európai Bizottságot kerülő többséggel arra, hogy készítsen elő jogszabálytervezeteket. A tanácsi reakciók pedig és azok érzelmi töltete igazából szerintem nem felel meg aztán másodszorban a német alkancellár nem egy választott tisztviselő, neki nincs parlamenti mandátuma, őt a kancellár ö, ö, nevezi ki, ugyanaz én pártomból jön, de ezt mégis kimondhatom így. Tehát a demokratikus legitimáció az akkor egy az, ezt ebből a szemszögből is nézni kellene. Mi a parlamentben a népet, az embereket képviseljük, és a tanács ezt nem veheti el tőlünk, hogy megnézem a saját kormányomat, ott sincs egyértelmű kép, különböző miniszterek, miniszter asszonyok vannak, akik ez ellen vannak, aztán vannak mások, akik a Reding javaslat mellett vannak. Tehát a német álláspont nem igazán megy ennek ellenébe. Attól függ az egész, hogy ki ül ott és ki szavaz. Nagyon fontos, hogy a parlament kimondja, hogy tényleg mi a véleménye. Jónak tartom azt is, hogy Reding asszony ilyen határozottan tesz lépéseket. Először is ugye lehetőséget adott a cégeknek arra, hogy kötelezettséget vállaljanak mi lett erre a reakció Igazából senki követte ezt az ösztönzőt, és utána kezdődött csak a hosszú konzultációs eljárás, aminek májusban lett vége, és csak most ősszel készült el a javaslat, amit aztán kiküldenek minden főigazgatóságnak, vagy igazgató tanácsnak, bocsánat, hogy megtárgyalják ezt, aztán a biztosok is beszélnek majd itt erről azok, akik pontosan ezt a kvóta szabályozást akarták, most ők ellenzik ezt a javaslatot, szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy érzem, hogy itt nagyon kettős, nagyon csak kettős mércét alkalmaznak. És látszólag nem tesznek meg mindent, hogy az igazgatónásban tényleg kiegyenlített legyen a képviselet. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt elérjük. Az ALDE részéről is írtunk Barozónak egy levelet, és felkértük, hogy az unió helyzetéről szóló beszédében erre is utaljon. Ezt nem tettem meg, pedig jó lehetőség lett volna, hogy a, bebizonyítsa, hogy a bizottság ezt mennyire komolyan is veszi, és remélem, hogy idővel a parlament részéről Reding asszonynak erőteljes támogatást tudunk adni majd. Köszönöm. Köszönöm. Lunacek képviselőszünk következik. Köszönöm. Én is mindenkivel egyetértek, aki elmondta, hogy erőteljes támogatásra van szükség Reding biztos asszony felé annak érdekében, hogy tovább menjen ez a javaslat. Két dologgal szeretnék szólni, az egyik az tartalmi, a másik eljárásbeli. Tartalmi szempontból elmondhatom, hogy tényleg van bizonyíték arra, hogy a cégek jobban teljesítenek, hogyha az igazgató tanácsban nagyobb az egyenlőség. És azok, akik Reddinggel szemben virálóan állnak, hogy tegyen ilyen javaslatot. Nos, mit, mit fognak tenni, akkor majd azt kell kérni, hogy az legyen önkéntes alap, aztán senki nem tesz, nem tesz semmit. Hogyha pedig ez az önkéntes alapú dolog nem működik, akkor kötelezővé kell tenni. Szerintem magától értetődő, hogyha önkéntes alapon nem működnek a dolgok, és több tudós bebizonyította azt, hogy milyen jó is az egyenlő képviselet, akkor szerintem ezt kötelezővé kell tenni amit a kilenc miniszter írt, az a levél, az a levél, kapcsolat elmondhatom, hogy érdekes, hogy annyian vannak, annyian támogatják azt, hogy legyen egyenlő képviselet, és akkor azt a szubszidiaritásra hivatkoznak. Szóval ez furcsa, mert eddig nem tettek semmit, hiszen másfél éve szólt erről Reding biztos asszony először, tehát számomra logikus következmény az, hogy most igyekszik aztán tovább lépni. Ami pedig az eljárást illeti, támogatom, hogy a fennbizottság írjon egy levelet Barroso elnöknek, de esetleg a tanácsnak is, rámutatván arra, hogy milyen nagy mértékben nem értünk egyet a választott vagy kevésbé választott tanácsi képviselőkkel. Az én hazámban sem választottak A nálunk ugye, ha valamit a választások vannak, a kormányt aztán kijelölik, meg szóval mások a rendszerek, egész egyszerűen máshogy jutunk el egy kormányzathoz az egyes országokban. javasolnám, hogy a fennbizottság részéről kérjük fel a parlament elnökségét, hogy szintén forduljon a tanácshoz, ne tartalmi szempontból, hanem eljárási szempontból. Tehát, hogy az elnök, a elnökök forduljanak a tanácshoz, eh, és mondják ki, hogy ez az eljárás a Lisszaboni szerződés ellenében megy és ez ne csak a fennbizottság, itt nem csak nőjogi vagy nőjogi kérdésekről van szó, hanem Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos jogszabályalkotási kérdésekről. Remélem tehát, hogy a fenn mm, elnökség vagy akárki tényleg forduljon az elnökséghez, az elnökökhöz, alelnökökhöz, és mondos elők a tanácsnak, hogy ez így nem megy amit azt mondod, hogyha jól hallottam, amit mondott, azokra a biztosokra hivatkozott, akik azt mondták, hogy elvileg ezt ellenezték. Tudom, hogy Eston alelnök és Malmström biztos asszony mind a ketten ellenezték. És múlt héten megkezdődött, és azt mondták, hogy nem, ez nem helyén való. Lehet, hogy nem erőteljes támogatói ennek, és talán nem szeretnének kvótát, de nem ellenzik ezt minden esetre. Tehát ezt is érdemes megnézni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Rendben. Három további hozzászóló van még. Utána a bizottságnak adunk szót, és a tanácsnak is. sokan kértek is szót. Először ennek a három főnek adok szót, és hogyha um, utána a bizottságnál is hozzászólt, akkor lehetőség lesz hozzászólni. Azt hiszem, igen, köszönöm. Két nagyon rövid elgondolást osztanék meg önökkel a nők teszik ki a diplomások, a diplomaszerzők 60%-át Európában igenis kompetensek és rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy cégeket vezessenek és az igazgató tanácsban jelen legyenek. Vannak azonban bizonyos körülmények, amelyek ahhoz vezettek, hogy ez nem így van. ezért kell tenni valamit Reding asszonynak is, hogy történjen valamivel önkéntes alapon eddig nem történt semmi. Az, hogy az alelnök asszony most dolgozott ki jogszabályjavaslatot, annak érdekében, hogy a tagállamok elfogadják ezeket a jogszabályokat, ez mégis érthető. Úgy gondolom, hogy igenis támogatnunk kell az alelnök asszony javaslatát, és erőteljes jelet kell küldenünk. Most olyan polgár ként szólok hozzá, ország polgáraként, ahol meglehetősen komoly a pénzügyi gazdasági válság. Ezt nem szabad azonban kifogásként felhasználni a tanács részéről arra, hogy ne tegyenek meg mindent a egyenlő bánásmód érdekében. Nem szabad a válság mögé bújva ezt a harcot megakasztani. Nagyon fontos, hogy a parlament Reding biztos asszonyhoz hasonlóan erőteljes jelentbozsáson ki, és rámutasson arra, hogy nem támogatjuk egyáltalán ezt a blokádot, ezt a blokkolást, ami a bizottsági javaslattal kapcsolatban most felmerült. Azt sem szabad, hogy ebben a kérdésben visszalépjünk, hiszen ez igazságossági fontos kérdés. Fülünk asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Sok szó volt ö, már arra furcsa eljárásról. Tényleg furcsa eljárás. A parlament egy szakbizottsága bele akar szólni abba az eljárásba, amely éppen folyik a bizottság részéről. A bizottság a kezdeményezés monopóliumával rendelkezik. A bizottság a felelős ezért az Európai Bizottság. Hogyha előttünk van egy szöveg, akkor természetesen majd jelentést írunk erről a szövegről. Én nem ismerek semmilyen szöveget, és azt hiszem, hogy oda kell majd figyelni. Hogyha van precedens arra, hogy beleszólnak egy biztos kezdeményezésébe, akkor ö, rosszul alakulnak a dolgok, hogyha minden biztos, a parlamenthez kell forduljon, mielőtt a bizottság elé fordulna, azért mert tart attól, hogy majd nem kap ö, bizottsági többséget. Nos, Reding asszonyot, asszony jól ismerem, mióta megszületett mert az anyjával együtt jártam gimnáziumba. És szerintem teljesen megfelelő személy arra, hogy meggyőzze az Európai Bizottságot. Nem a tanácsról beszélek, hogyha egyes kormányok reagálnak, annak az az oka, hogy ilyen furcsa az eljárás, hogy megpróbáljuk befolyásolni a bizottságot. Hiszen a kezdeményezés joga nála van. Szeretném elmondani, hogy a jó ügy érdekében, mert én is úgy gondolom, hogy nincs elég nő, nincs senki, aki ilyen hosszú ideje küzdene a nők egyenjogúságáért, mint én. Senki sem kezdte a 60-as években ezt a munkát. A legtöbbjük még meg se született. Nos, nem szeretném, hogyha ebből leckét kapnék, de tudom, hogy veszélyes, ellentétes hatású akcióba kezdeni a nők ügyében. Szeretném figyelmeztetni önöket. Az Európai Bizottságra bízzuk a kezdeményezési joga keretében, hogy döntsön és javaslatot mutasson be nekünk. Akkor majd elemezzük ezt a javaslatot, és természetesen, hogyha jó vagy módosítjuk, akkor el fogjuk fogadni. Szeretném óva inteni a kollégákat a furcsa eljárástól, amelyet hát kezdeményezünk, hogy nyomást gyakoroljunk az Európai Bizottságra, kire is pontosan, már pedig a az Európai Bizottság a felelősít. Bározó úr tudja, hogy mit szeretnénk. Sok állásfoglalás született, jelentés. Ebben elmondjuk, ezekben elmondjuk, hogy mi mit kérünk. Hogyha van egy biztos javaslata amely nem került még az Európai Bizottság elé. Hát furcsa precedens. Nem szeretném, hogy a többi biztos, amikor furcsa gondolata van, először a parlamentben kampányoljanak, hogy az Európai Bizottságot befolyásolják olyan ügyben, olyan gondolatok mellett, amelyek talán nem is érdemlik meg. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen furcsa eljárás kezdeményeztünk. Ennek semmi köze ehhez a kezdeményezéshez. Szerintem nagyon rossz szolgálatot tennénk annak a kezdeményezésnek, amelyet legtöbben támogatunk. Hogyha levelet írnánk egy szagbizottság többségének a nevében, amely nem képviseli a parlamentet. Hogyha Reding asszony javaslatát nem hagyják jóvá az Európai Bizottságban, akkor kell fellépni, de nem most most hagyni kell a kezdeményezés jogát az Európai Bizottságnál. Ők a felelősek, a biztosok. Mondják meg, hogy elfogadják ezt a javaslatot, vagy sem. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Petman asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. A legtöbb javaslattal tartalmilag egyetértek, három dolgot szeretnék még mondani. A konkrét dátummal kapcsolatban a gazdasági válság megmutatta, hogy a fontos döntések esetén, ha nők is részt vehettek volna a döntésekben, akkor, és ez bizonyított tény, akkor jobb gazdasági döntések születtek volna. Aztán a, hiányzik a nyilvános vita, ez a demokrácia aláásása, és a nők jogainak aláásása, jogainak aláásása. Mi is részei vagyunk a demosznak és a demokráciának. Tehát ezt a témát, ha háborúba akarunk menni, akkor fel kell írnunk az ászlóra. Mindenkinek ugyanolyan jogokat. Ami pedig az eljárás illeti, Lunacek kolléga javaslatát támogatom. Szerintem ez jó kezdeményezés, hogy lépésről lépésre haradjunk. Most a bizottságot kérdezem, aki a bizottságtól itt van, hogy kívánnak-e megszólalni. Ha igen, akkor kérem önöket, hogy röviden tegyék meg ezt. Köszönöm, elnök úr. Daniela Benkiának hívnak. Én a nemi egyenlőség egységét, osztályát vezetem Redding asszony alatt, és András Stein kollégámmal vagyok itt, aki pedig ugyanennek a témának a líder felelőse. Hallgatva a vitát és a reakciójukat, egy dolgot leszeretnék szögezni, az, hogy egy olyan intézkedést javasol a biztos, amely a gazdasági életben a nők szerepére irányul, ez nyilván nem meglepetés, és nem, soha nem volt titok. Alelnök asszony soha nem rejtette ezt vék alá, hogy ilyen szándéka van, hogy ezen dolgozik. Ez egy folyamat, a folyamat 2010-ben kezdődött, amikor bizt biztos asszony, illetve a bizottság elfogadta a férfiak és nők közötti egyenlőség stratégiáját, és a nők vezető posztjairól szólva öt prioritás között ezt is megjelölte. 2011-ben a lelnök asszony a cégeket megkereste, felszólítással, felhívással élt hozzájuk, ők el is kötelezték magukat, hogy bizonyos számokra törekedni fognak az igazgató tanácsi arányokban. 2015-ig 30 százalék, 2020-ig pedig 40 százalék az, amit el kellene érni. A bizottság beszámított ennek a konzultációnak, az önkéntes kezdeményezésnek az eredményeiről 2012. márciusában a legfrissebb adatokat is ismerhetik a cég vezető tanácsokban a nők arányáról, és amikor ezt a jelentést márciusban kiadtuk, a lelnök asszony egy előadásban nyilvános konzultációt indított arról, hogy melyek lennének a leghatékonyabb intézkedések, eszközök a célok elérése érdekében. A bizottság munkaprogramjában is benne van e, ez a prioritás. Köszönöm, én is nagyon röviden szólnék az eljárásról. Erről is vonatkozott néhány kérdés. Igaz, hogy Redding asszony javaslata még megvitatás alatt áll, a szolgálatok közötti megvitatás alatt, tehát technikai fázisban van, várjuk a többi DG megjegyzéseit, tehát a folyamat még nem zárult le. Ha lezárul, akkor a politikai szintre kerül, és a biztosok fogják megvitatni. Nem tudjuk, hogy ez pont mikor várható. A politikai viták eredménye is kiszámíthatatlan, de az biztos, hogy ez egy érzékeny és sokkal foglalkoztató kérdés. Mi azt reméljük, hogy a bizottsági munkaprogramban tervezett ígért idei megvalósítás megval- meg lesz. Ha a javaslat konkrétumait nézzük, még nincs értelme a részletekről beszélni ha meg lesz a hivatalos javaslat a biztosasszonynak és a szolgálatoknak, akkor nyilván örömmel bemutatjuk ezt, a mi érdekünk is ez. Egyelőre csak a sajtó nyilatkozgat, a javaslat legfőbb vonulatairól azonban helyesen nyilatkoznak. A igazgató tanácsok tagjai, a nem végrehajtó igazgató tanács tagjai, a 40%, a 30%, a kis és középméretű vállalkozások kizárása, a 2020-as dátum ö, szerepel a nyilvános vitában, de ezek mondom még egyik sem hivatalos. A tagállamok tanácsülése ö, szempontjából nem jó, hogy kikerült ez a sajtó elé, és most eh, mi is tömegesen kapjuk a leveleket. A biztosasszony és a biztosok pontosan tudatában vannak a bizottság jogalkotási javaslattételi jogának, és eh, nincs a tagállamok körében eh, kellő blokkoló kisebbség szerintünk, amikor majd ezzel a asszony előrukkol, ő mindig azt mondja, hogy először le kell zárni a bizottságon belüli eljárást, és akkor kell bemutatni a társjogalkotónak és a tanácsnak a szöveget, hogy a maguk felelősségének ők is meg tudjanak felelni. Röviden még azt szerettem volna mondani, mert ezzel kapcsolatban is kaptunk megjegyzéseket, hogy ennek a gazdasági jelentősége, emberi alapjogi jelentősége micsoda, mint minden bizottsági javaslat, Eh, ezt is, javaslatot ezt is hatástanulmány egészíti ki. Nagyon alaposan megvizsgáltuk a makroökonomiai szinten az egyes székek gazdasági eredményei tükrében a nők arányát az EU, EU szerte, és a javaslatnak ezek a vizsgálatok eh, képezik a gerincét. Az emberi jogok kartájára való hivatkozás, eh, meg lesz, a diszkrimináció tilalma, amit önök is idéztek, ezek mind benne vannak a szövegben hivatkozásként. Nyilván nagyon alaposan megvizsgáltuk az alapjogi kartát ilyen szempontból, hogy az alapjogok mikor és hogyan korlátozhatók, az arányosság az egyik ilyen elv, tehát ez nem egy korlátlan jog. Az antidiskriminációs szabály pontosan lefekteti, hogy mikor lehet pozitív diszkriminációt alkalmazni a nemek tekintetében, és a mi esetünkben ez egyértelműen lehetséges, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Köszönöm szépen, megkérdezem, hogy a tanács képviselője kére szót. Már csak öt percünk maradt. Szeretném, hogyha Kreta asszony is befejezhetné. Tudom, hogy mások is kértek szót, de sajnos nem lehetséges mindenkinek szót adni. Ezért megkérdezem, hogy Morvai asszony nagyon röviden fel tud-e szólalni, mielőtt Keszelsznek szót adnék. Ön a következő. Köszönöm szépen, teljesen pontosan értettem, hogy a bizottság képviselő mit mondta, hogy várjunk, amíg minden részletet kidolgoznak, de akkor a kilenc kormány miért mondta azt, hogy nem akarjuk ezt. Természetesen nem ismerem mind a kilenc kormányt, a sajátomat, igen. Nem, nem szeretnék radikálisan fogalmazni, de hát van egy status quo. A nő, férfi felosztásban nem akarnak változtatást. Miért fej, ne fejezzük ki a véleményünket? főleg nők vagyunk itt, és férfiak, akik politikusok, akik változást akarnak. Azért vagyunk itt, mert meg akarjuk változtatni a status quo-t, a nők szerepére akarunk harcolni, hogyha a status quo nevében elmondhatták a véleményüket, akkor mi miért nem kapjuk meg ezt a szabadságot. Enzés, ha kicsit hosszan szóltam. Elnök, köszönöm szépen. Krece asszony kapja meg a szót végül. Elnézést kérek. Ö, ö, negyed, hétkor már találkozom, most nagyon röviden kell beszélnem. Szeretném, hogyha elmondhatnám az álláspontomat. Az nem az, hogy fel kell lépnünk a törvényalkotási eljárás folyamán. Kérdést intéztem a parlamenti kontroll kapcsolatban, és Barozónak küldtem egy levelet. A felszólásom tartalma nem azzal kapcsolatos, hogy mit tegyen ő az Európai Bizottság elnökeként, hanem az Európai Parlament állásfoglalására alapszik, ami melléklete volt a jelentésnek, hogyha nincsen előrelépés önkéntes alapon a nők igazgatási szerepében, akkor legyen törvényalkotási javaslat. Júniusban azt mondtam, hogy letelt az idő. Az egy év eltelt. Mik a tervei most? Mit kíván tenni? hogyha nem lenne ez a probléma, akkor nem költem volna Barozónak levelet. A parlamentnek ajtottam egy kérdést, de írtam egy levelet, de a levelet nem a Mendemonda alapján írtam, hanem az Európai Parlament állásfoglalására kértem választ. És itt teljesen legális a fellépésünk, a bizottságtól kérhetjük, hogy vegye figyelembe a 2011-es állatsorglást, amelyben kimondjuk, hogy júliusig, 2012. júliusig a bizottság nyújtson be javaslatot. Reagálni kell az emberek véleményére. Ahogy Morvai asszony mondta, sokan megkeresnek bennünket, riporterek, mások. Megkérdezik, hogy van-e fejlemény? Politikusok egyébként, hogyha a parlament gondolatát tovább akarjuk vinni, akkor ezt a közvélemény előtt is el kell mondanunk, el kell magyarázni nekik, hogy mi folyik. A parlament kezdeményezését megszavazták, mi törtünk utat Reding asszonynak is, mert Reding asszony nagyon örült, amikor látta az állásfoglalásunkat, mert volt fegyver a kezében. A parlament érvei pozitív hangulatot teremtenek, anélkül, hogy beleavatkoznánk az Európai Bizottság ügyeibe. Elnézést kérek, de hát most el kell menjek. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a vitát, a megbeszéléseket egyértelművé vált, hogy valahogyan, valamilyen módon innen a szakbizottságból reagálnunk kell majd. Megbeszéljük ezt a kérdést a koordinátorokkal, és akkor ők majd meghatározzák azt, hogy milyen irányba mozdulunk el. Én ezt mindenképpen megteszem, és remélem a koordinátorok aztán döntenek erről, és amint megszületett a döntés, úgy beszélhetnek is ö, velük erről. Szóval a ülésen ez meg lesz beszélve. A parlament álláspontja egyértelmű, a Gatzer jelentés is elég egyértelmű véleményem szerint. Már készültek más jelentések is a témában, a parlament véleménye tehát egész világos. Még mielőtt lezárom az ülést, hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy holnap ugye folytatjuk az ülést. Az Európa Tanács képviselői lesznek itt, ahol is a nők elleni erőszak, illetve a családon belüli erőszak elkerüléséről, illetve az elleni fellépésről lesz szó. Egy Európa Tanácsi Egyezményről. Nagyon köszönöm. Elnézést, hogy túlcsúsztunk. Mindenkinek kellemes estét.